Panie i panowie posłowie, przechodzimy do wyjaśnienia głosowań. Zaczynamy od sprawy... Folytatjuk e, a munkát a szavazatmagyarázatokkal. Először is az Európai Bíróság alapokmányáról szóló jegyzőkönyv tekintetében az első felszólaló Iva Zanicsi. Iva Zanicsi. A causa dei continui aumenti delle cause pendenti, la Corte di mivel egyre több eset van folyamatban, a bíróságnak úgy látszik túl nagy a munkaterhe, ezért ki kell nevezni több bírót, és a bíróság erőfeszítései ellenére nem tudja megfelelően betölteni igazságszolgáltatási szerepét. Mellette szavaztam ennek a szövegnek, mert 27-ről 39-re kívánja növelni a bírók számát. Én ezzel egyetértek. Köszönöm következő felszólaló tánok úr. Köszönöm, elnök úr. Csak a szemüvegemet nem találom, elnézést megvan. Hogyha egy klisével élhetnék, ami késik nem múlik, de ami a bíróságot illeti, ez nem igaz nem szabad, hogy ilyen késedelmek legyenek, és hogyha megnézzük a folyamatban lévő ügyeket, illetve a termelékenységét, úgymond a hatékonyságát a bíróságnak, látjuk, hogy nagyon fontos lenne ezt a szakadékot bezárni. Támogatom a Lisszaboni szerződést, de úgy látszik, hogy ez a szerződés nagyon sok ügyet generált a bíróság számára, és most szóba került egy alelnöki poszt, amit létrehoztak, és azt a feltételt törölnék, hogy minden alelnöknek jelen kelljen mindig lennie, úgyhogy én amellett vagyok, hogy karcsúsítsuk az unió döntéshozatalát, hogy az állampolgárok a pénzükért valódi értéket kapjanak. Köszönöm szépen. Hannan úr következik. Köszönöm elnök helyettes úr, vagy alelnök úr. A Winchesteri érsek azt a megjegyzést tette egyszer, hogy mivel ő értelmezi a jogot, ő a jogalkotó is, a, az igazságszolgáltatás működése mindig is jelentést, problémát jelent a hasonló rendszerekben, de az Európai Unióban még inkább, két jelenség miatt. Először is nincsen olyan követelmény, hogy a bíróság bírói a saját országukban akár egy napot is bíróként eldöntött volna. Csak az egyetlen követelmény az, hogy legyen jogi diplomájuk sokan tisztviselők vagy politikusok, és federalista napi rendszerén dolgoznak. És ez gyakorlatilag benne is van a munkaköri leírásukban, és ez a probléma a tárgyalásokkal, hiszen vannak olyan ügyek, amelyek kormányközi tárgyalást igényelnének, és olyan bírák tárgyalják ezeket, akiknek megfelelően kötött küldetésük van. Tehát ebben az esetben meg van kötve a bírók keze. Move to another... egy következő napi rendi pontra. Szintén Alexandra Tény jelentés az Európai Unió közszolgálati törvényszékének megbízott bírái. Zanyik Csiasszony az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. A közszolgálati törvényszék hét bírából áll, viszont működését veszélyeztetheti esetleg az a tény, ha valamelyik bíra megbetegszik, illetve ha egy adott bíró nem tud részt venni az üléseken hosszabb ideig. A törvényszék egy ilyen helyzetben nem tud eget tenni a feladatainak, és erre az esetre az Európai Bíróság rendeletjavaslatot készített, amely lehetővé teszi azt, hogy a bírákat ad interim módon is ki lehet nevezni. Meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen típusú javaslat, megfelelő megoldás egy olyan problémára, amely akadályoztathatja az Európai Igazságszolgáltatást. Éppen ezért szavaztam a jelentést mellett. Tanok úr, mint ahogy korábban elmondtam, én javaslom az Európai Unió Szolgáltatási Rendszernek ilyen típusú reformját, annak érdekében, hogy egy bővített eh, Európai Unióban meg tudjon felelni feladatának. Sokkoló az, hogy egy eh, közszolgálati bíra helyettesítésére nincsen szabály. Nem értem azt, hogy miért nem került ez bele a statutumba először is. Annak idején 2005-ben én egy külön közszolgálati törvényszéket támogattam, és az ICR véleményét megismétlem. Több speciális törvényszégre van szükségünk, speciális jogi területeken, és ahogy Dan Hannon kollégám elmondta azt, el kell kerülnünk a igazságszolgálati aktivizmust, amikor a bírák úgy viselkednek, mint a politikusok lennének. Köszönöm. A következő jelentés, Görán Farm jelentése, pénzügyi támogatás, transeurópai közlekedés és energiahálózatok területén. Zemka úr, parancsoljon. Zemka úr itt van a teremben? Nincs itt, úgyhogy zenik ki asszony kapszol parancsoljon. Grazie, grazie presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A belső piac nem tudja kihasználni saját lehetőségeit, anélkül, hogy modern és hatékony eszközök állnának rendelkezésre, és éppen ezért a pénzügyi <clears throat> támogatások lehetővé teszik, hogy a transeurópai hálózat eh, energia és telekommunikációs eh, hálózatokat kiépítsük. Azért támogattam Fern úr szövegét, mert eh, úgy gondolom, hogy az új infrastruktúra pozitívan hozzájárulhat az európai gazdaság újba, újonnani fellendítéséhez. Köszönöm szépen, Pieti Keinen asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontos, hogy a parlament határozottan támogatja a transzeurópai energia és, és közlekedési hálózatokat. Ezek központi pontok. Az, európai, az Európa 2020-as stratégia és a növekedési menetrend központi elemei. Az csupán szomorú, hogy a pénz igénynek csupán az egy tizede kerül lefedésre. Úgy hiszem, hogy a kamatokat úgy kell kialakítani, hogy a jövőben az energiahálózatokba és az energiaellátás biztonságát támogató befektetésekbe irányítsuk a pénzt. Ezek központi beruházások, amelyeket mind a államok, mind az EIB, mind a projekt kötvények kell, hogy finanszírozzanak. A következő tenok képviselő. Elnök úr, Támogattam ezt az állásfoglalást. Persze jó kérdés, hogy európai szinten szükség van az elkövetkező tíz évben egy növekedési tervere, hiszen láttuk, hogy a Lisszaboni menetrend csődöt mondott. Ugyanakkor kétségeim vannak a projekt kapcsolatban, de talán ez működni fog, azonban a pilot fázis, a kísérleti fázisok elemzése nagyon fontos. Ezt az ECR frakció is így gondolja lehet, hogy Dél-Európában nem a gigantikus programokra van szükség, hanem sokkal inkább rugalmas munkaerőpiacokra van szükség. Európában a nemzeti és a regionális kormányok nem hajlandók csökkenteni az adminisztrációt, a bürokráciát, már pedig egy globálisan versenyképes világban erre volna szükség. Ennek ellenére az infrastruktúra támogatásával egyetértek, mint általános elvel, és ez talán sikerre is vezethet, de érdemes volna kipróbálni most, hogy mit vezetünk be, és a tapasztalatok alapján dönteni a végleges bevezetésről. Köszönöm szépen. A következő pedig Péter jár. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Én a jelentés mellett szavaztam Ettől engedjék meg azt, hogy mondjak néhány szót a projekt kötvényekhez kapcsolódóan. Ezek lehetőséget jelentenek a projektek finanszírozásához, a magántőke bevonásával, annak érdekében, hogy ez stabilabb alapokra kerüljön, de ettől függetlenül nem vég telen tőke megsokszorozódásról van szó, szóval a projekteknek értelmeseknek kell lenniük, és gazdasági hatást kell, hogy kifejtsenek azt gondolom, hogy a múltból tanulnunk kell. Nem csak a hotelek és utak építéséről van szó, éppen ezért egy tesztelési és kísérleti szakasz nagyon fontos, hiszen az embereknek csak azt szabad megígérnünk, amihez tartani tudjuk, tudjuk, tudjuk magunkat, magunkat. Nagyon sok ígéret hangzott el a kötvények kapcsán, és a kísérleti szakasz segíthet abban, hogy hogy visszatérjünk ehhez az erényhez, miszerint meg kell tartani az ígéreteket. Köszönöm szépen, Kelly úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy támogathatom ezt a jelentést is, és eh, világosan kiderült, hogy a parlament többsége mellette volt. 579 mellette, 32 ellene, 9-en tartózkodtak, úgyhogy világos ez a támogatottság. És az is fontos, hogy minél szorosabb együttműködés legyen az Európai Unió különböző szereplői között, és nem szabad megfeledkezni a szigetekről, különösen a saját országomra gondolok, hiszen az Egyesült Királyság a legközelebbi szomszédunkkal ezek a hálózatok kötnek minket össze. Az Egyesült Királyság az Eurostarral kapcsolódik most a kontinenshez, és most várjuk azt, hogy Írországot és az Egyesült Királyságot, illetve Brit- nagy britániát is összekösse egy vasútvonal. Tavaly a királynő látogatást tett Írországban. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak spirituálisan, hanem fizikailag is össze legyünk kötve az anyaországgal. Köszönöm szépen, Takula úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden támogattam ezt a javaslatot, és úgy gondolom, hogy nagyon jó javaslat. Az is lényeges, hogy a transeurópai hálózatokkal elősegítsük a piac képülését, és erre új for, forrásokat teremtsünk. Nem tudjuk, hogy a projektkötvények hogyan fognak működni a jövőben, a gyakorlatban, de nagyon fontos, hogy ilyen eszközökkel tudjuk támogatni a növekedést, hiszen a növekedés a legfontosabb dolog jelen pillanatban fenntartható növekedésre van szükség, hiszen az adósság válságot csak ezzel tudjuk megoldani. Ez egy olyan jó projekt, amelyben részt kell venni az Európai Uniónak, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a fenntartható növekedésre. Ide kapcsolódik az EU 2020-as program is. Köszönöm szépen, Hanan úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer megpróbálunk költekezni, és így kikerülni a bajból. Túlzott költekezés, fogyasztás, azt gondoljuk, hogy ez fog minket kivezetni a problémából. Szerintem a támogatás inkább a probléma, mint a megoldás. Tudom, hogy nem vagyok népszerű ezzel a véleményemmel. Amikor a konzervatívokat támogatják ebben a házban, állandóan viharos taps fogadja a támadókat. Lehet, hogyha úgy értelmezzük leginkább a hangulatot, hogy a pszichológiát hívjuk segítségül, tanok úr, kollégám, pszichiáter, és lehet, hogy inkább transferenciáról vagy projekcióról kellene beszélnünk. Senki nem élvezheti ezt a gazdasági válságot, és senki nem mondja azt, hogy igen, megmondtam, hogy ez így lesz, ez nem népszerű kijelentés ezért kell állandóan ismételnem magam, hiszen folyamatosan elkövetjük ugyanazokat a hibákat, amelyek ehhez a problémákhoz vezetnek. A túlköltekezés és a túl eladósodottság vezetett ezekhez a problémákhoz. Gondolom ennek a folytatása nem fogja megoldani. Köszönöm szépen. Ebben a témában ön volt az utolsó felszólaló, a következő napi rendi pontunk a Cisziordániára és keleti Jeruzsálemre vonatkozó politikával kapcsolatos állásfoglalás. Először is Pétikájnen asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon kényes a kérdés, nagyon kielezett a helyzet, éppen ezért nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott politikai véleményt adjunk a kérdésben. Ez játszhat csak pozitív szerepet a fejlődés szempontjából. Azért támogattam ezt a jelentést, ezt az állásfoglalási indítványt, mert úgy gondolom, hogy igazi emberi tragédiák tanúi vagyunk, és az Európai Parlamentnek és az Európai Uniónak világos állást kell foglalnia, világosan állást kell foglalnia. Túl sok az erőszak, az emberi jogokat lábbal tiporják, ennek véget kell vetni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Roberta Angelidi asszony kapuszút, Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egész arab világban komoly változások tanúi vagyunk, és ezek szükségesé teszik eh, a közelkeleti béke folyamat megerősítését. A térség népei, a palesztinok és az izraeliek eh, alapvető jelentőséggel bírnak a térség békének megteremtése szempontjából. A gázai övezetben történtek, illetve a Kelet-Jeruzsálemben való telepek megszüntetése elengedhetetlen, és nagyon fontos, hogy a nők és a gyermekek jobb helyzetbe kerüljenek, és a ciszjordániai telepesek szélsőséges viselkedése is veszélyeztetik a két állami megoldást. Ugyanakkor a megbékélés és a bizalom klímáját kell megteremteni, és így lehet csak tárgyalni. Nem lehet úgy fellépni, hogy veszélyeztessük a folyamat hitelességét. Köszönöm szépen. Paul Murphy kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A brutális izraeli Um, állami politika és a cisziordániai emberi jogi sérelmek uh, veszélyeztetik az igazi palesztin önkormányzatiságot. A nacionalizmus um, fellángol Izraelen belül, és uh, így um, nem tesznek meg mindent a béke érdekében. Felhívom a figyelmüket 2300 Jahalin Beduin uh, lakósra, a legszegényebbek ők, akik a cisziordániai területen laknak, e, őket elűzik, e, lebontják a házaikat, e, több száz gyermek nem tud iskolába járni, mert az iskolákat is lebontották. 300 méterre laknak Abudis palesztin városának szemét deponiájától. Ez egész egyszerűen megengedhetetlen, hogy őket is elnyomják, és éppen ezért fel kell emelnünk a hangunkat a közel-keleti békéért és az elnyomás ellenében. Köszönöm szépen, Tenok képviselő. A következő. Elnök úr, a béketárgyalások ban fontos szerepet játszhatnak olyan szervezetek, mint a parlament, amelyek arról, amely arról híres hírhet, hogy anti-izraeli politikát folytat. Nem, nem így kell fellépni, hanem sokkal inkább a két állami megoldást kell megtalálnunk, ahol az izraeliek békében és biztonságban élnek, másrészt pedig az palesztinok munka lehetőséghez jutnak, hogy virágozhassék az országuk. Ne tegyük le a garast egyik oldal mellett, hanem sokkal inkább kiegyensúlyozottan közelítsük meg ezt a bonyolult helyzetet. Az ECR frakció nem hajlandó, nem volt hajlandó aláírni ezt az állásfoglalás sí indítványt, hiszen um, Izrael az egyetlen működő demokrácia a régióban, nem szabad elítélnünk. Minnyáján bízunk a két állami megoldásban, de roppant komplex a helyzet, és minden érintett félnek uh, meg kell tenni mindent ahhoz, hogy fenntartható békét érjenek el. Köszönöm szépen, Takula úr a következő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az elsőgrás indítani ellen szavaztam, mivel a megközelítés nagyon egyoldalú. Itt Izrael legitimitását vonják kétségbe. Európában az értékeinkre kell gondolnunk, az emberi jogokra, szabad véleménynyilvánításra. A közel-keleten fenntartható békét szeretnénk teremteni, és a néppárt azt mondta, hogy a Hamasznak el kell eh, ismerni Izraelt, és le kell mondani a, az erőszakról. Fontos, hogy a támadások száma csökkenjen. Éppen ezért az Európai Uniónak világosan ki kell mondani azt, hogy mely értékeket támogatjuk. Támogatjuk a demokráciát Izraelben, és Jeruzsálem megosztatatlan izraeli főváros. És ha egy kétállamos megoldás valaha is valóra válik, akkor ez csak akkor képzelhető, hogyha elismerik eh, a történelem tényei. Jár úr, köszönöm szépen! Természetesen mindenki aktívan és pozitívan szeretnék kezelni és kísérni a békefolyamatot a közel-keleten, nincsen könnyű megoldás. És aki részletesebben eh, foglalkozott az ottani helyzetet, nagyon jól tudja azt, hogy nem könnyű különbséget tenni a jó és a gonosz között. Általában a középúton van az igazság, és hogyha megnézem az állásfoglalás indítványt, akkor túlságosan egyoldalúnak tartom a megközelítést, hiányolom belőle az izraeli fél megalapozott eh, érdekeit, eh, és személy szerint örültem volna annak, hogy az Európai Parlament egy olyan állásfoglalás indítványt fogad el, amely egyensúlyt teremt, és ebben az esetben tudtam is volna támogatni. Köszönöm szépen! Az utolsó felszólalást hallottuk, ezzel felfüggesztem az ülést, három óráig köszönöm szépen. I will come to take part.